lezárom a vitát, és holnap 12 órakor szavazunk. Következő napi pontunk. Pável Robert Kovál képviselő jelentése a prioritások a keleti partnerség országaival folytatott uniós kapcsolatok vonatkozásában címmel. bizottság képviselőjének személyében váltás következik be, és elsőként Kovál úrnak adom meg a szót előadóként. Kovál úr nagyot tüsszentett, úgyhogy egészségére mondja az elnök. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Ez a jelentés összefoglalja eddigi eredményeinket a keleti partnerségben az utóbbi öt évet öleli fel. És a jövőre nézve megfogalmaz egy előremutató üzenetet. Ez egyfajta testamentum, avagy beszámoló a friss helyzetről, az utánunk következőknek a következő ciklusban úgy gondolom előkészítettük a terepet. Kiemelt témakör Ukrajna természetesen. Azt gondolom, hogy nem csak a vágyaink, álmaink fogalmazódnak meg ebben a szövegben, hanem konkrét intézkedések is szerepelnek. Annak ellenére, hogy a jelentés célja a jövő irányának a felvázolása volt, felhívja arra is a figyelmet, hogy milyen intézkedésekre van szükség. Keleti partnereink fejlődése szempontjából ez létfontosságú, és a sikerünk záloga. A társulási megállapodás aláírása Ukrajnával, Moldovával, Grúziával nagyon-nagyon fontos. Ez a folyamat sikere szempontjából meghatározó, és a keleti partnerség eredményeit is előrevetíti. Nem sok időnk van, hiszen nagy szomszédunk megelőzhet bennünket Moldovával, illetve Grúziával kapcsolatban. Ez már meg is történt. Tudjuk, hogy milyen nagy az ára annak, hogyha nem cselekszünk késedelem nélkül. Tehát erre szeretném önöket felhívni minél előbb lépjünk. Jogalapra van szükség, a partnereink számára konkrétumokat kell felkínálni, hogy együttműködhessünk, és hogy a korrupciót felszámolhassák. Jeszenyük miniszterelnökkel való párbeszédünk során fényderült arra, hogy Bálcárovics professzor egy kulcs szereplő Ukrajnában, és emlékezhetünk, hogy 1917-ben a februári forradalom, illetve a Lvovi fejlemények arra mutatnak, hogy nem szabad megvárnunk, hogy megelőzzenek bennünket. Tehát, hogyha Ukrajnában, Moldovában, Grúziában nem lépünk elsőként, akkor alá ássuk a belénk vetett bizalmat, és Oroszország felé fordítjuk ezeket az országokat. A keleti partnerség úgy gondolom, hogy egy remek elképzelés, és a munkánkat kiteljesíteni egyfajta főiskola, ahol képezhetnénk azoknak a, az országoknak a vezetőit, Fehér Oroszországra, Moldovára, Ukrajnára, Grúziára gondolok, akik az együttműködés szempontjából fontosak számunkra. Egységes tankönyveket, tantervet kellene biztosítani számukra, és Európa jövőjének a részesévé tenni őket. Mert politikai kilátások nélkül nem érhetünk el sikert. A jövőre nézve konkrét lehetőségeket kell felkínálnunk. Szeretnénk, hogyha holnap fejlettebbek lennének ezek az országok, és a holnap vezetőit emiatt is kell képeznünk, hogy ők megfelelően tudjanak kommunikálni a közvéleménye. Attól függetlenül, hogy keleten vagy nyugaton születtek-e kontinensünk, melyik régiójában. Természetesen az utóbbi évek megállapodásai nagyon sokat segítettek, az energiaellátást szolgálják például. Biztos úr, tartok tőle, hogy az eszmecserére nem túl sok lehetőség volt, illetve lesz, de eddig kiválóan alakult az együttműködésünk, úgyhogy a jelentésünk egyfajta módon lezárja, illetve megkoronázza ezt az együttműködési folyamatot. A mostani vitában, illetve az egyeztetéseinken mindent megteszünk annak érdekében, hogy akik Kisinyovban, a Majdan téren, eh, Kijevben, illetve Grúziában ránk várnak, ne csalatkozzanak a reményeikben, és szebb jövőt biztosíthassunk számukra. Köszönöm szépen, Kovál úr, mondja az elnök, és a spontán felszólalások következnek, többen is jelentkeztek. Elsőként Dubravka Svica kapja meg a szót. Úgy látszik, horvát estet tartunk ma. Köszönöm szépen, remélem, hogy ez csak az egyik jelentés, hiszen fontos, hogy tárgyaljunk még az ukrán helyzetről. Ahogy az előadó helyesen mondta, az ukrán fejlemények is oda vezettek, hogy a jelentés más irányt vett. A biztonság és az ország jól léte, és a keleti partnerség országainak a jól léte egyre fontosabb. A partnerség a saját alapukra alapszik, de úgy tűnik, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy tovább fejlődjenek. Hangsúlyozni kell a keleti partnerség többoldalú dimenzióját, csak így lehet az együttműködést segíteni. És ahhoz, hogy segítsük az együttműködést, ahhoz a politikai csatlakozást, mint fő célt kell tudnunk hangsúlyozni, és elsősorban az ország gazdasági integrációját. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy demokratikus reformokra van szükség, sőt, rendelkezésre kell tudni bocsájtani mindazokat a tapasztalatokat, amelyeken mi magunk mentünk át. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Rusa Tomásics asszonynak adom meg a szót, ő is horvát képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben támogatom a azokat a stratégiákat és intézkedéseket, amelyel a demokratikus képességeket próbáljuk erősíteni és stabilizálni a szomszédos országokat. A keleti partnerség országai fontosak az Európai Uniónak, és értékes, hogyha fejlődés tapasztalható. Az Európai Unió számára különösen nagyon fontos és fájdalmas elsősorban a a totalitárius kommunizmus múltjával küzdő országok sorsa nagyon fontos, hogy a társadalom a kommunista örökséget fel tudja dolgozni azoknak az értékeknek az elfogadása sokan során, amelyeket ma nyugati Eh, értékeknek mondunk. Az Európai Unió nem úgy fog segíteni eh, nekik, eh, hogyha a saját külpolitikai célkitűzéseire használja fel, különösen Oroszországra gondolok a régióban, de a szuverenitás és a területi integritás megőrzése az fontos. Köszönöm szépen, Davos Der úrnak adom meg a szót. Köszönöm én is, elnök úr. Szeretném üdvözölni a jelentést. Üdvözlöm biztos urat is, aki eljött ma hozzánk ezen késői órán. Teljes mértékben egyetértek Kovál úrral. Az, hogy módosultak a körülmények, megváltozott a jelentés célja is. Ha lehet, nagyon röviden azt mondanám, hogy nyilvánvaló a keleti partnerség politikájának a célja elsősorban az volt, hogy mélyítsük ezen országok Európai Unióhoz való kapcsolatait. Mégis azok az események, amelyek Ukrajnában a közelmúltban zajlottak, egyértelműen azt mutatják, hogy e mechanizmusokat továbbra is folytatni kell, fenn kell tartani. De az Európai Uniónak kötelezettségeket el kell vállalni arra, hogy ezeknek az országoknak a változásait támogassa itt van a tetteknek az ideje, nem annyira a szavaké. Köszönöm szépen, Lupcseva asszony. Megadom még egyszer önnek is a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentést elfogadva megmutatjuk a polgároknak, hogy érettek vagyunk, és hogy le tudjuk vonni a tanulságokat ez a keleti partnerség próbája is egyben, hiszen nem mindenki támogatja ezt teljes messzélességgel, illetve bizalmi válság lépett fel Európai országokról van egy szó, és természetes módon azonosulni kell, hogy tudjanak az európai érdekekkel, értékekkel. Az Európai Unió feladata, hogy integrációs lehetőséget felkínálva lehetővé tegye, hogy ezek az országok az etnikai, nyelv és kulturális sokszínűségüket megőrizzék. A keleti partnerség segítségével legalábbis a problémák egy részét leküzdhetjük Ukrajnával például sok problémát teremtettünk az együttműködésben. Hatékonyabb együttműködésre van szükség például az oktatásügyben. Levonhatjuk a tanulságokat az Ukrajnával való kapcsolatokból, és a keleti partnerek irányába világosabb, érthetőbb üzeneteket kell közvetítenünk, konkrétabb vállalásokat kell tennünk kölcsönös előnyek alapján. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy a biztos úr csehül kívánne felszólalni. Amennyiben igen, akkor egy keleti vitát tarthatunk, ami stílusban éppen megfelelő. Megadom a bizottság képviselőjének a szót. Megkísértettem önt ezzel az elképzeléssel, kérdezi az elnök. Now, Mr. President, thank you very much for giving me a... Nos, csábító, de úgy gondolom, hogy elmondom azt inkább angolul, hogy egyetértek, és azért jöttem el, hogy hozzászóljak a jelentéshez. A, valóban Ukrajnának egy új fejezetét írjuk most. Ugyanakkor önök mellett állok abban, hogy azok az üzenetek, amelyeket a, ez a jelentés tartalmaz, fontosak és relevánsak. Hangsúlyoznék engedelmükkel néhányat ezek közül, azokat, amelyek, és hozzáfűznék néhány olyat, amelyet magam fontosnak tartok. És ha megengedik, akkor ezt három részben tenném meg. Az első részben a keleti partnerséggel általában foglalkoznék a következőket mondanám el. Egy. Fontos, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy a célja ennek a különleges partnerségnek az, hogy megpróbáljunk segíteni partnereinknek, hogy saját ambíciójukat valósítsák meg, hogy magukinak érezzék a reformügyeket. Másodszorban fontos, hogy emlékeztessük a partnereket, de talán magunkat is időről időre arra, hogy a legfontosabb mégiscsak az, hogy minden eszközt a lehető legjobban használjunk fel. És nagyon sok ilyen eszköz van. Az ön jelentése tulajdonképpen mindegyiket fel sorolja a oldalútól, a többoldalú együttműködésig, az ágazati együttműködésig, a hivatalos, nem hivatalos interakció. Valóban ez az az unikális partnerség, ahol egyrészt vannak csúcs találkozók, másrészt pedig ágazati együttműködések egyaránt. A harmadik dolog, amivel szintén egyetértek a jelentésből és önnel is, hiszen igaz és helyesen hangsúlyozza a jelentés, hogy a, a befogadást és a differenciálást kell összekapcsoljuk. Ez azt jelenti, hogy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy minden partnerünk eh, részt vegyen, angazsáltan, és megtaláljuk a, a széles kereti partnerségben mindannyiuk számára a megfelelő keretet. Az utolsó dolog pedig talán az, hogy a keleti partnerség nem egy nagy kabát, amit magára húz az ember, nem. Különböző elvek támogatják azt meg. De mégis a keleti partnerek között vannak olyan országok is, amelyek a mélyebb reformok iránt is elkötelezték magukat. amelyek szorosabb kapcsolatot kérnek, és amelyek egyetértenek azzal, hogy politikai társulás, gazdasági integráció is legyen. Ukrajna, Moldov, Moldávia és Grúziáról beszélek. A társulási megállapodás mélyebb, áthá, átfogóbb szabadkereskedelmi teret is jelentett. Ha megengedi, akkor röviden elmondanám azt, ami különösen most amikor olyan gyakran tekintünk a múltba, és ítéljük meg azt, hogy miben, mi volt jó és mi volt rossz. E, szeretném elmondani, hogy ez a fajta objektivitás, amit a jelentésében is e, nagyra értékeltem, rendkívül fontos. A társulási szerződés, és amikor társulási szerződésre beszélünk, akkor e, a partnerségi megállapodásokra is gondolok, segíti a partnereinket abban, hogy szuverén döntéseket hozzanak. Ez kell, hogy legyen a cél. A második. Tiszteletben tartja a hagyományos kapcsolatokat, partnereink korábbi szomszédaikkal tartott hagyományos kapcsolatait. Érvelnék azzal is, hogy segíti ezeket a kapcsolatokat, nem pedig ellenkezőleg. A hármas dolog, nem csak, hogy a reformoknak az a vázát, hanem igazi partnerséget ajánlunk fel. És ez az, ami a gazdaság integráció, szociális integrációval együtt jár, és ez az, amely a jogállamisággal, az alapvető szabadságjogokkal és más értékalapú elemmel jár együtt, amelyet olyan nagyon fontos fontosnak tartunk minden egyes reform során, hogyha teljes végrehajtást célzunk meg. A negyedik dolog, azt olyasmit javaslunk, ami másút már bevált. A keleti partnerség és társulási megállapodás nem laboratórium, nem tesztelünk, nem kísérletezünk ebben. Emlékeztetném önöket a az egyik nagyon fontos példára Páve bizonyára tetszik majd, amikor Lengyelország egyfőre a GDP-jét nézzük a 90-es években, az nagyjából ugyanaz volt. Majd azt követően, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást Lengyelország megkötötte, amit tulajdonképpen olyasmi, amit a partnereinknek is felkínálunk, akkor néhány éven belül az egyfőre a GDP már úgy alakult, hogy, hogy négyszer jobb lett Lengyelországban. Tehát eh, tulajdonképpen a, az Ukrá, Ukrajnához hasonlítva csökkentek eh, a különbségek, és ez nagyon fontos. Nem csak a hatóságokkal dolgozunk együtt, hanem másokkal is különösen a civil társadalommal, és a reformok ettől még életképesebbek. És a hatos megjegyzésem pedig az, hogy akkor, amikor a partnereink helytelen külső nyomás áldozatává válnak, akkor határozottan kiállunk mellettük, és a szolidaritás minden eszközét mobilizáljuk, amennyiben arra szükség van. És a hetes pont, Nagyon határozottan mondom, hogy intézkedéseink hosszú távon hozzájárulnak ahhoz, hogy Lisszabontól Vladivostokig szabad kereskedelmi zóna legyen. Aki ennek az ellenkezőjét mondja, aki azt mondja, hogy mi Moszkva és Brüsszel nyugat és kelet közti választást ajánljuk fel, az propagandát mond. Az, aki, ez olyanok mondják, akik a kérdésekről való párbeszédre való meghívónkat visszautasították, ugyanakkor pedig nyomást gyakorolnak szomszédjaikra. Ironikus az, hogy épp ezen a héten, épp ezen a héten lesz az első kétoldalú csoport megbeszélése az orosz föderációval. ami során azt próbáljuk tisztázni, hogy semmi félnivalójuk nincsen, és az ő elképzelésük téves. Nos, térjünk vissza a jelentésre. Úgy gondolom, hogy még nagyon sokat fogunk beszélni erről Strasbourgban. Röviden emlékeztetnék mindenkit még arra, amit a tagállamok múlt héten már támogattak, mégpedig határozottan elítéltük Oroszország ukrán integritást sértő lépéseit, és úgy gondoljuk, hogy ennek számos kérdésben messze menő kihatásai lesznek kapcsolatainkra. Bár mi szilárdan hiszünk abban, hogy a problémákat párbeszéddel meg lehet oldani. Ezzel el is jutottam az utolsó ponthoz. Vannak olyan partnerek, vannak olyan partnerek, amelyeknek egyértelműen európai aspirációik vannak. Túl hosszú id- sokáig vártunk, hogy végig gondoljuk, hogy hogyan reflektáljunk, hogyan válaszoljunk erre. Az Ukrajnával foglalkozó legutóbbi tanácsülésen úgy határoztunk, hogy a társulási cél nem a végcél az ukrán együttműködésben. Ez egy fontos fejlemény, mert a Lisszaboni szerződés 49-es cikke értelmében teljes mértékben ki tudjuk majd a társulási szerződés előnyeit aknázni. Köszönöm a vitát, és köszönöm ezt a nagyon fontos jelentést. Dziękuję panie komisarzu również. Przyłączam się. Köszönöm szépen, biztos úr. Én is csak tapsolni tudok beszéde végén. Lezárom a mai vitát, szerdán 12-kor szavazunk ebben a témában. Ne felejtsük el még, hogy ülésünket holnap 8.30-kor kezdjük